All right, uh, welcome everybody. Rendben, üdvözlök mindenkit. Egy rövid bevezetőt tartanék csak, mindösszesen, hogy miről is lesz szó ma délután, október 27-én. Bárózó elnök úr bejelentett bizonyos változásokat, a tárcákat, illetően két biztosról is szó van, akik hozzánk tartoznak. Rén és Semet a biztosokról van szó. Oli Rén alelnökké válik, ez elősödik a szerepe, és új, szerep, új hatásköröket is kap. Az Európai Tanács munkájára vonatkozó, illetve gazdasági kormányzás témájában segíti az elnök urat. Ezen kívül az Európai Bizottságon belül a az euróövezet külképviseletében is szerepet kap. a házszabály 166-os szabály értelmében, illetve 27C melléklet értelmében eh, fel kell kérnünk eh, ilyen esetben a biztosokat arra, hogy az új hatáskörüket mielőtt eh, ellátnák, új tárcájukat megkapnák, jelenjenek meg a mi szakbizottságunk előtt. Más eljárási tennivalónk nincsen az Európai Bizottság további érdekes bejelentéseket tesztett a mai nap során. Ezért most 20 percet adunk a biztos úrnak, amelyben remélhetőleg ezekre az érdekes kérdésekre is utal majd, és utána kérdések és válaszok következnek. Megegyeztünk arról, hogy egy perc jut a kérdésekre, két perc jut a válaszokra, azt javaslom, hogy gyűjtsünk össze kérdéseket hármassával. Tehát három kérdés hangzik el, majd hat percet kap a biztos úr, hogy ezekre válaszoljon. Remélhetőleg így könnyebb lesz levezetni, mint hogy egyesével tesszük fel a kérdéseinket. Hogyha valaki túlfut kicsit az idején, akkor a végén kifutunk az időből, így tehát az később Eh, hozzászólók iszák meg ennek a levét. Minden frakció eh, részéről számolom, hogy hányan szólnak hozzá, hogy senki se szoruljon háttérbe. Ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, biztos úr, öné a szó. Thank you, Sharon. Köszönöm, Sharon. Elnök asszony, ha mondhatom így, szólíthatom így, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak az önök szakbizottságába, és ilyen fontos dolgokról beszélhetek önöknek a mai nap során. Tárcám változik, ezért az eljárás szabályzat értelmében lehetőséget kell biztosítani önök számára, hogy kérdéseket intézzenek hozzám. De ha már itt vagyok, akkor egy-két érdekes témáról is szólnék pár szót, ha megengedik. Méghozzá az Európai Bizottság arról, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja elérni azt, hogy Európa ebből a pénzügyi, gazdaság és egyre inkább társadalmi válságból kilábaljon, amely Európa szerte uralkodik. A közös célunk az, hogy munkahelyeket teremtsünk és fenntartható fejlődés alapjait lefektessük Európában, ezért döntött ma úgy az Európai Bizottság, ahogy döntött, de hát erről majd részletesebben beszámolok a bevezetőm vége fele. Röviden először is, ha megengedik, friss alelnöki posztomról, eh, gazdasági, monetáris és euróövezeti kérdésekért vagyok ugyanis felelős alelnökként. Harmadik személyben, harmadik személyben beszélek az alelnök ki posztról, az nem azért van, mert megalomán lennék, nem, hanem azért, mert az alelnök ki posztot én egy intézménynek tekintem, ez nem ez én személyemmel e, egyenlő, hiszen egy intézményi reform részeként kerültem én az alelnöki székbe. Barózó úr úgy vélte, hogy a a valós hatáskörök egysportisítása mellett ennek szimbolikus jelentése is van. Új felelősségi körök kerültek hozzám, és az Európai Bizottság eh, egy néhány szakpolitikai területéért eh, vagyok felelős, többek között eh, a stabilitási és növekedési paktum megelőzési részéhez keretén belül hivatalos figyelmeztetéseket, hogy adunk a tagállamoknak, az hozzám tartozik, az új hatos csomag eh, egy része szintén, illetve az Európai Bizottság megerősített megfigyelő szerepe az euró övezet országaival, tagállamaival eh, szemben, illetve a pénzügyi instabilitásnak e, kitett tagállamok esetében e, kell felépni az Európai Bizottságnak. Ezek tehát új hatáskörök az Európai Bizottság kezében, ezért a gazdaság és monetáris ügyekért, illetve az euróvezetért felelős e, biztos a bizottság elnökével karöltve döntéseket hozhat az egész kollégium nevében, tehát az összes biztos nevében. Ez az alelnöknek bizonyos fokú önállóságot ad, és így saját hatáskörében bizonyos szakpolitikai döntéseket meghozhat. <clears throat> Tehát teljesen külön kell választani a gazdasági elemzést, amely a bizottság döntéseit az alapját képezi. E tekintetben igen komoly autonómiával rendelkezik az alelnök, Másrészt azonban a szakpolitikai döntést magát a bizottság egészek kollégiumként hozza meg. A hatáskörök átruházása Eurostat ügyben Agdes a biztos kollégámhoz. A statisztikai adatok előállítása és elemzése és gazdasági elemzés során történő felhasználása javulni hivatott. Egyébként az utóbbi terület hozzám tartozik. Köszönöm az Eurostatnak a kiváló együttműködést. Valóban eh, színvonalas munkát végeztek. Ez társzám része volt korábban, eh, és hiányozni fog. Ugyanakkor formális függetlenségét, az Eurostat formális függetlenségét garantálnunk kell, ha bár ez ügyben soha nem volt valós eh, probléma. Az Európai Bizottság növekedési és kormányzási, vagy gazdaságirányítási csomagját elfogadta, amely csomag az Európa 2020-as stratégiában gyökeredzik, amelyről önök jó néhány jelentést, állásfoglalást készítettek, amelyet alaposan megvitattak ehhez falai között, és amely a fenntartható fejlődés és munkahelyteremtés stratégiájának alapját képezi Európában. Két évvel ezelőtt a beiktatási meghallgatásomon hangsúlyoztam, hogy egy szociális és versenyképes piacgazdaságot képzelek el Európában, amely a szociális társadalmi jólét biztosítását garantálni tudja, és hangsúlyoztam, hogy e, meggyőződésem, és volt, és mai napig meggyőződésem, hogy azt várják tőlünk az emberek, hogy jólétet, e, munkahelyeket e, teremtsük Európában fenntartható módon. Nehéz időket élünk, ezért, ha lehet, még relevánsabb ez a küldetésünk ma, mint bármikor korábban a növekedési pályára, az európai gazdaság növekedési pályára állítása szerkezetváltás nélkül elképzelhetetlen, már csak azért is, mert a makrogazdasági ösztönzők lehetőségeit kihasználtuk, hiszen a makrofinanszírozás terén igen komoly nyomás nehezedik minden tagállamra. Egyes országokban egész egyszerűen nincs más Eh, alternatíva, mint hogy az államadóságot csökkentik. Ráadásul a bizalom is megingott egyes tagállamok iránt, amely a növekedésnek gátat szabhat. A legfontosabb reformok azok, amelyek a termelékenységet javíthatják, illetve lehetővé teszik, hogy igazodjunk a változásokhoz. A hosszú távon a termelékenység attól függ, hogy megfelelő mennyiségű képzett munkaerő rendelkezésre áll -e Európában. A válság társadalmi és szociális hatásai egyre inkább mérhetőek, kézzel foghatóak, hiszen megugrott a munkanélküliség, különösen aggaszt engem. A fiatalok körében soha nem látott méreteket öltő munkanélküliség, amely a az emberi, a, a tehetséges emberek eh, parlagon maradása, ez mindig-mindig szomorú számomra. Miért van az, hogy Spanyolországban 20% a munkanélküliség, miközben Hollandiában 4% vagy Ausztriában 5%? mi a baj az intézményeinkkel, a szakpolitikáinkkal, a munkaerőpiacainkkal, hogyha egy tagállamban ilyen magas lehet a munkanélküliség. Nem beszélve a spanyolországi eh, fiatalok körében mért munkanélküliségről, amely meghaladta, meghaladja 40%-ot. Olyan strukturális reformokra van szükség, amely a flexicurity, eh, a rugalmasság és a szociális biztonság összehangolásával ehm, Európában a jóléti társadalom tovább építését lehetővé teszi. Ezért a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy konkrét fellépésekkel, különösen a fiatalokat célozzák meg, azokat, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, se nem vesznek részt képzésben. Ez eh, erre vonatkozó foglalkoztatás politikai javaslatainkat a mai nap során mutatta be eh, Andor László biztos kollégám. A fiskális és pénzügyi stabilitás eróziója a gazdasági növekedés eh, alapját eh, kezdi ki, Az Európai Bizottság jelentős munkát végzett ezen a téren. Michel Barnier kollégám vezeti ezt a munkát, radikálisan átalakítottuk az Európai Parlamenttel és a tanácssal kéz a kézben az európai pénzügyi ágazat szabályozását és felügyeleti rendszerét. Természetesen van még bőven tennivaló, de a pénzügyi ágazatnak be kell töltenie társadalmi szociális, gazdasági szerepét, azaz finanszíroznia kell a reálgazdaságot, és elősegítenie a vállalkozókedvet, a fenntartható fejlődést. Ugyanakkor a pénzügyi stabilitáshoz tartozik a tűzfalak létrehozása is. Az államadóság válsággal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy a válságon úgy tudunk felülkerekedni, hogyha követjük a két pilléres stratégiánkat. Először is pénzügyi tűzfalakat emeltünk annak érdekében, hogy az eladósodott tagállamok államcsődjét elkerüljük, hogy ne terjedhessen tovább Európa egészére ez a kór. Másodszorban az önök szakbizottsága együttműködve, szorosan együttműködve az európai gazdaság irányítását alapvetően alakítottuk át, az állam és közadóságot, a közféra adósságát elfogadható szintre visszaszorítva, amely a jövőbeni gazdasági növekedés alapjait teremti meg. A pénzügyi tűzfalakkal kapcsolatban A feltételekhez kötött pénzügyi segítségnyújtás az EFSF és a, nem sokára az ESM tekintetében nem titok, nyílt titok, hogy az Európai Bizottság osztja az önök aggodalmát, a, mi szerint a kormány közi megközelítés túl lassú és ne elég hatékony. Az egy évvel vagy másfél év ezelőtt benyújtott javaslataink most kezdenek csak valóságá válni. Gondolok itt például a tavaly januári kezdeményezésünkre, amely az EFSF finanszírozási képességeit és alkalmazhatóságát volt, javított, volt hivatott javítani és az eurócsoportban mm, jövő héten fogják ezt csak elfogadni. Erre állítani, hogyha időben megszületett volna ez a döntés egy évvel ezelőtt, akkor nem lennénk ma olyan mély válságban, mint amilyenben vagyunk. A közösségi módszer szerepe ezért különösen eh, fontos, a reformprogramok kialakítása és végrehajtása során, amelyeket az FSF-ből és az ESM-ből finanszírozunk. A mai gazdaságirányítási csomaggal új jogalkotási eh, javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a program felügyelete a közösségi módszer alá tartozzon, hiszen ide tartozik itt a helye. Javaslataink tükrözik azt a tényt, hogy a hatékony és hatásos felügyelet nem megoldható a kormányközi módszerrel, az egyhangúsággal, ezért hangsúlyozzuk, hogy csak az erős uniós szintű intézmények és a közösségi módszer hozhatja meg a kívánt eredményt, és biztosíthatja az alapos eh, pénzügyi és makrogazdasági felügyeletet európai szinten, Természetesen ez a hatos csomagon alapul, amely nem sokára életbe lép. Az önök szakbizottságának, és általában az Európai Parlamentnek az aggodalmaival kapcsolatban, ami az FSF hatékonyságát illeti, Nos, ezzel kapcsolatban meggyőződésem, hogy az októberi eurózóna csúcs és az Európai Tanács igen fontos javulást, vagy előrelépést hozott. A legfontosabb prioritás az kell, hogy maradjon számunkra, hogy minél gyorsabban felvázoljuk, és azt követően minél hatékonyabban végrehajtsuk az elfogadott döntéseket, az FSF tökéletét, tőkeáttétjét javítsuk, az ESM-et minél hamarabb lábra állítsuk, a rekapitalizációval és a banki reformokkal végre előrelépjünk. A stratégiánk a második pillére, ahol a legfontosabb számunkra az, hogy valóban érvényt szerezzünk az elfogadott döntéseknek, és ez valóban nagyon fontos felelősségem nekem is, az új hatos csomag, az új hatos csomagban foglalt lehetőségeket az első naptól kezdve teljes mértékben megpróbálunk Aztán ez ugye december 13-a, nem engedhetjük meg ugyanis magunknak azt, hogy a közösen elfogadott szabályokat bármely tagállam is a legapróbb mértékben is megsértse, mert túlságosan fájdalmas eh, bizonyítékokat láttunk, tapasztaltunk arra, hogy ez milyen eh, ezért milyen árat kell fizetni a tagállamoknak és főként az európai polgároknak. Most már mindenki számára világossá kell, hogy váljon, hogy a demokratikus legitimitás értelmében a nemzeti parlamentek által ratifikált szabályokat mindenkinek az utolsó betű tiszteletben kell tartania. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A hatos csomagról született megállapodás részeként vállaltuk, hogy az eurókötvények kötvényekkel, vagy stabilitási kötvényekkel kapcsolatban egy elemzést nyújtunk önöknek. Egy zöld könyvet be is nyújtottunk a stabilitási kötvényekkel kapcsolatban mai nap során a kollégium döntését követően, amelyet megelőzött az elmúlt pár hétben napban, órában, sőt percben is egy igen intenzív vita és előkészület. A stabilitási kötvények bevezetésének lehetősége könnyíthet az állam mm, tartozás, az állam mm, tartozás válság megoldásában. Tehát az államadóságválságból így lábalhatunk ki, Eh, és ez jelentheti a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés alapját. Ugyanakkor további lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a gazdasági irányítást megszigorítsuk főként az euróövezet országaiban, illetve ezzel párhuzamosan bevezessünk, elindítsunk egy komoly vitát a stabilitási kötvények lehetőségéről. A fennmaradó egy-két percben, ha megengedik, akkor szólnék pár szót a szabítási kötvények lehetőségéről. Az említett elemzést ma nyilvánosságra hoztuk. A két fő konklúziója ennek a következő. Először is a közösen kibocsátott stabilitási kötvények valószínűleg jelentős előnyökkel járnának, csökkentenék, stabilizálnák a tagállamok eh, pénzhez jutásának a költségeit, illetve a pénzügyi ágazatot is megerősítenék, a, és idővel a piac hatékonyságát is növelnék. Ugyanakkor, ahogy a közös kötvények, ha úgy tetszik, eurókötvények, a stabilitási kötvények az egyes tagállamok esetében piaci szigort jelentenek, de ezért csak azért csak akkor lenne reális kibocsátásuk, hogyha a irányítás területén a kötvények kibocsátásával párhuzamosan további szigorításokat eszközölnénk. A hatos csomag egy jelentős előrelépés ezen a téren, mai javaslataink pedig egy további lépést jelentenek ez irányban, de ezen reformokon túl is tovább kell majd mennünk valószínűleg ahhoz, hogy biztonságosan bocsáthassunk ki ilyen kötvényeket. Hölgyeim és uraim, zárásképpen a következőket mondanám. A mai javaslataink az euróövezet csúcs és az októberi Európai Tanácsülés döntéseire alapozva egy kiegyensúlyozott, de határozott úti tervet fektetnek le arra vonatkozóan, hogy a gazdaságirányítást hogyan lehet tovább erősíteni, és hogy eh, ehhez hogyan kapcsolódhat a stabilitási kötvények kibocsátása. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságnak különösen fontos feladata van, ami nem más, mint hogy minden tagállam, minden európai polgár érdekeit védje, és megőrizze a közösségi joganyag, az uniós joganyag, főként a belső piacra vonatkozó joganyag eh, érvényét, és hogy ezt átlátható, demokratikus, eh, közösségi módszerrel tegye. Köszönöm. thank you. As I announced earlier, we are on a very tight schedule, strictly one minute for questions. Köszönöm szépen. Nagyon volt a menetrendünk, tehát egy-egy perc áll rendelkezésre a kérdések feltételére, és a következők nem jutnak szóhoz, hogyha túllépjük az időkeretet. Tehát a 10 másodperc idő túllépés az elején, az 10 másodperc mínusz a végén, tehát ezt komolyan veszem, és aztán biztos úr 6 percben adhat majd választ, hogyha ez így nem működik, akkor máshoz kell majd folyamodni. Jorgo Fejó Lisa Ferreira és Szilvi Gulár kapják meg első körben a szót, úgyhogy Jorgó, tessék. Köszönöm. Alelnök úr, Oli Rén úr, gratulálni szeretnék önnek új hatásköreihez. És azért is, mert elismerték erőfeszítéseit az Európában kialakult válság megoldásában. Gratulálok a bemutatott csomagért is, amely a növekedést és a stabilitást szolgálja. Kérdéseim. Miért nem véli úgy, hogy ön lehetne az euróvezet elnöke is? Beszélt ön a fiatal spanyolokról. Hogyan lehet elmagyarázni a fiataloknak Európa bármely országában azt a stratégiát, amelyet önök alkalmaznak, milyen ö, fellépésekről beszélne? Aztán itt ezek a stabilitási kötvények. Ezek a szigort és a növekedést milyen mértékben kombinálják konkrétumoknál maradva? Különösen a, és most a rendelkezésemre álló idő miatt be is fejezem. Lisa. Liza, Tesek. Biztos úr, üdvözlöm Önt. Nos, biztos úr, a növekedési stimulus kimerült. Az, az egyes országokban európai szinten sem létezik már. De a mozgástér a hatos jogszabálycsomag során nem került figyelembevételre, és ez továbbra is így van. Nos, az európai csúcs eredményei nagyon pozitívak voltak, de a további döntések talán kicsit hátrányosan befolyásolták ezt a bizalmat. Különösen a mutatókra vonatkozó javaslat. A versenyképességi mutatók túlmenően a béreken, a munkaerőköltségeken, ezek nem létezőek, de hiányoznak a pozitív és negatív mutatók és küszöbértékek is amik léteznek pedig nem megfelelőek. Aztán nem megfelelő a többlettel rendelkező országok kezelése sem. A svéd miniszter azt mondja, hogy Németország, Svédország és más európai országok, amelyek költségvetése, illetve államháztartása erős. Nos, nekik is fel kell lendíteniük növekedésüket. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság élne ilyen kérdésekkel, nem pedig a pénzügyminiszterek. Köszönöm. Ez másfél perc volt. Pervans, le kell, hogy vonjunk 30 másodpercet. Szilvi Gulár. Köszönöm, biztos úr, az ismertetőt, illetve az euró kötvényekről szóló beszámolóját. És a zöld könyv elkészítése nagyon helyes, ezt a kérdést körül kell járni. A kérdésem, hogyan látja a következő hetek lehetőségeit, fejleményeit? Hiszen rövid a határidő, amit kitűztek maguk elé hogy a parlamenti saját kezdeményezésű jelentésre kellően tudjanak reagálni. Tehát január hónapban, illetve február közepéig el kéne, hogy készüljön. Tehát hogyan látja azt, hogy mire kellene összpontosítanunk a következő időszakban? Köszönöm. Uh, that's your first three questions. Biztos úr megkapta tehát az első három kérdést. Öné a szó. Thank you, Madam Chair. Start with the, uh, the questions and... Köszönöm, elnök asszony. Fejó úr kérdéseivel, illetve észrevételeivel szeretném kezdeni a válaszadást. Nézzük először az euró kötvények esetében, hogy a fegyelmezett viselkedést, illetve stabilitást hogyan tudjuk egyszer megvalósítani. Ez nagyon helyén való kérdés, hiszen őszintén szólva, hogyha nem kellőképpen erős pénzügyi fegyelmi garanciákat biztosítunk, akkor könnyen lehet, hogy bóvlivá minősítik az euró kötvényeket. Tehát ezt őszintén ki kell mondanunk. Ahhoz, hogy értelmes módon, észszerűen, reálisan be tudjuk vezetni az euró kötvényeket, avagy stabilitási kötvényeket, párhuzamosan ezzel úgymond kéz a kézben hitelesen meg kell erősítenünk a gazdasági irányítást is a 136-os cikk alapján, tehát ez a javaslat, ami pedig a nemzeti költségvetés államháztartás alakulásának a felügyeletét illeti az euró övezetben, valamint a pénzügyi instabilitás veszélyével szembenéző országok esetében, ez is nagyon fontos. Tehát ezek az egyre szorosabb gazdasági unió felé vezető lépések, és ennek az eszközeit kell kialakítanunk, bevezetnünk. Álláspontom szerint, tehát ez az előre lépés útja. Fegyelem, stabilitás, és ezzel párhuzamosan, sőt, stabilitás alatt azt értem, hogy mind a fiskális fegyelem, mind pedig a pénzpiacok stabilitásának a kezelése a felmerülő feladat. Ami pedig a rendkívül helyesen megfogalmazott kérdését illeti, hogy mit mondjunk egy spanyol fiatalnak, akit a 46%-os munkanélküliség veszélye fenyeget, hiszen a fiatalok körében mért munkanélküliség ezen a szinten áll pillanatnyilag. Erre sajnos nincsen könnyű válasz, és nincsen könnyű kiút sem ebből a helyzetből. Ugyanakkor alapvető fontosságú, hogy elinduljanak minél előbb a reformok, és szeretném a lehetőséget felhasználva arra kérni a hamarosan hivatalba lépő új spanyol kormányt, hogy ambiciózus reformokkal javítsa, tegye hatékonyabbá a munkaerőpiac működését, illetve az oktatási képzési rendszernek a működését, hogy a spanyol fiatalok jövőbeni lehetőségei javuljanak. Nem tisztességes, hogy a spanyol munkaerőpiac ilyen mértékben különkezelje a benfenteseket, illetve az outsidereket, akik kívülrekednek és hogy a munkanélküliség az összaktív népességben mérve is 20%-ot meghalad, ami pedig a mennyi időm maradt meg? Igyekszem tömören fogalmazni. Mindig rövidségre törekszem, hogy tudja. A képviselőasszony kérdésére azt szeretném válaszolni. Ferreira asszonya nem tudtunk erről egyeztetni, de hát úgy körülbelül sejthető volt, hogy milyen kérdéskört szeretnének majd körbe járni. És a mutatókat tekintve a parlament írásbeli észrevételeit az eredményjelző tábla koncepciójára már megkaptam. A bizottság nem számít nagyszabású átalakításra, hiszen a szakértői szintű egyeztetésben részt vett a parlament a három oldalú tárgyalások során, és ezek rendkívül izgalmasan, érdekfeszítően alakultak. Meglehetősen elhúzódtak néha, illetve az állóképességünket alaposan próbára tették. És az eredményjelző tábla kialakítása kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány kiemelkedő elemre ebben a koncepcióban a három oldalú tárgyalások alapján. Először is az egyik mutatószámmal követni fogjuk majd a foglalkoztatottság alakulását. Másodszorban lesz a nem ár jellegű versenyképességi folyamatokról is egy mutatószámunk, és ebből áll majd össze a gazdasági mutatósorozat. Végül lesz egy pénzügyi, illetve bankszektorra vonatkozó mutató. Ez alapos elemzést igényel még, és a következő év során ideje korán visszatérünk majd a következő európai szemeszter keretében erre a kérdésre az egyik következő kérdés keretében majd kitérek azokra az országokra, ahol államháztartási szuficit, illetve eh, deficit, hiány eh, jelentkezik, és eh, Gulár asszony kérdésére reagálva, nagyon fontosnak tartom a zöld könyvet, amely a valódi Európai Gazdasági Unió felé vezető út jövőbeni koncepciója. Tehát a 136-os cikk alapján meghozott rendeletek a gazdasági irányítást kell, hogy szolgálják, és a, az euró, illetve stabilitási kötvényeknek a bevezetését kell, hogy előkészítsék. Ez a két dolog nagyon szorosan összefügg egymással. Tehát a parlamentet, az összes intézményt, illetve a tagállamokat is arra kérem, hogy minden további késedelem nélkül működjenek együtt velünk ebben a témában. Köszönöm. Elnök, Vicky Ford, Philip Lamberts és Jürgen Klute teszi fel majd a következő három kérdést, aki viszont úgy tűnik nincs itt, tehát Suntis úr. Először Viki, önél szó. Köszönöm. Biztos úr, az euróövezeten kívül tisztában vagyunk azzal, hogy az euróövezet növekedése mennyire fontos a miénk szempontjából. A brit költségvetési hiány 8% feletti kétszerese az euróvezetnek, több mint kétszeres az olasz deficitnek, és a második legnagyobb nettó befizető vagyunk az EU költségvetésében, amelyről a megállapodás múlt hétvégén született meg, és csak nem 5%-át biztosítjuk a keretnek különböző formákban. Biztos úr, nem látja úgy, hogy az, az Egyesült Királyság önzően viselkedik? Lamberts úr, biztos úr, én egyetértek önnel abban a jövőképben, hogy Európa a válságból nem tud kilábalni sokkal szorosabb adó, államháztartás, illetve gazdasági integráció nélkül. Viszont, hogyha ezt nem tekintik a polgárok legitimnek, ez nem fog sikerülni. És az új bizottsági javaslat arra épít, hogy az Európai Bizottság új hatásköröket ad saját magának, hogy felülírja a nemzeti kormányok, illetve parlamentek döntéseit. Fékek és ellensúlyok nélkül hiteles módon. Tehát a tanács és a bizottság zárt ajtók mögött a nemzeti demokráciák döntéseit felülbírálhatná. Szeretném hangsúlyozni, hogy Angela Merkel akkor, amikor a Bundestagban szavazásra visz egy kérdést Brüsszelbe utazása előtt, akkor ezzel szinte egyedül áll, mert szinte ő az egyetlen olyan vezető Európa szerte, aki tartja magát ehhez. Az éves növekedési beszámoló, illetve több éves stratégia és a szükséghelyzeteknek a rendezése mind-mind az Európai Parlament részvételét igényli, illetve az NRP, az SCP mind olyan nemzeti parlamentekben megvitatandó ügy, amelyre szükség van a demokratikus legitimitás érdekében. Köszönöm, és elnézést. Legutóbb mínusz 10 másodpercet fogok önnek megítélni. Suntis úr, tessék. Nem tudom, hogy szintén új hatásköreihez tartozik-e, de ön írásbeli kijelentéseket akad a kormányok részéről, az október 26-ai döntések végrehajtásával kapcsolatosan. De ö, már elhangzott, hogy ö, a memorandumot végre fogják hajtani. Tehát amit most ön tesz, az tulajdonképpen támadás a demokrácia ellen és egy egész ország ellen. Éppen ezért a kérdésem a következő, van-e precedens eset az Európai Unióban ilyen esetre, amikor az ellenzéktől írásbeli nyilatkozatot követelnek, és milyen szerződésnek melyik cikke ad önöknek lehetőséget arra, hogy ilyen módon avatkozzanak be. Ez is az új hatásköre része? Köszönöm. Biztos úr, itt a következő három kérdés, várjuk a válaszokat. Thank you. Thank you, Sharon. Köszönöm, Sharon. És köszönöm a kérdezőknek. Ami Wikifort kérdését illeti, ezzel kezdeném. Az Egyesült Királyság szerepe az euróvezet támogatásában, az államadóság válság megoldásában, most ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Először is nagyon szoros egymás utaltságról beszélhetünk ez ügyben, és jó felfogott nemzeti érdeke az Egyesült Királyságnak az, hogy segítsen Európának kilábalni az államadóság válságban. Másodszorban az Európai Bizottság hálájának ismét hangot szeretnék adni. Köszönjük brit barátainknak, hogy segítettek a pénzügyi stabilitás megőrzésében az euróvezetben. Nem tudom, hogy ez mennyit számít, hogy az Európai Bizottság köszönet mond. Ami a, az önzést illeti, most ezzel kapcsolatban én inkább nem mondanék semmit, de egyszer azt mondta egy brit miniszterelnök, hogy nincsenek állandó szövetségek, csak állandó érdekek. Szerintem ez vezette az önök országát is. Amikor nagyapám Finnországban a téli háborúk során elkezdte a demokrácia védelmét, nos ezt megelőzően már Churchill támogatta azt, hogy saját felfogott érdekéből Egyesült Királyság Finnországot segítse Oroszország elleni harcban, tehát a finn-orosz Eh, háborúban is a saját jobbfogott érdekét követték brit barátaink. Erről szól Európa, együtt erősebbek vagyunk, ez mindenkinek a közös érdeke. Philip Lambert kérdésére térnék át. Ő rámutatott a demokratikus legitimáció pontosságára és a nemzeti parlamentek szerepére. Egyetértek teljesen önnel. Az, az Európai Bizottságban, a kollégiumban beszéltünk ma erről, alelnök Sef Sefcsovics úrral beszéltünk erről. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe van, és a Nemzeti Parlamentnek egyaránt. De nekünk is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megszólítsuk a nemzeti parlamenteket, és azt elmondjuk, hogy most a reformok a hatos csomag életbe lépését követően az elején a megváltozott szabályok eh, keretében együtt kell dolgoznunk, annak érdekében, hogy a reformok valóban sikerrel járjanak. Utalt arra, hogy általában a parlamentek nem vállalnak túl nagy szerepet ebben, Nos, annyit mondhatok, hogy Finnországban a nemzeti parlament egy olyan rendszert hozott létre, amely hatékony és működik, és az uniós szinten semmiféle komoly eh, késlekedést nem okoz. Egyes nagy tagállamokban nagyon komoly alkotmányos garanciák eh, vannak, és itt nem mindig könnyű, hogy hatékony, hatásos és gyors eh, sem működjenek ezek a alkotmányos garanciák. Csuntis úr, ami az Európai Unió és Bizottság szerepét illeti abban, hogy a politikai erőket arra ösztönözzük, hogy azokat a szakpolitikákat támogassák, amelyek a pénzügyi stabilitás helyreállítását segítik Európában. Nos, azt látom, hogy az euróövezet főként az vezetnek, segítenie kell Görögországot. Persze ennek előfeltétele az, hogy az Unió által lefektetett feltételeket, feltételrendszert Görögország tiszteletben tartsa, ugyanakkor az euróvezet államai, az Európai Unió tagállamainak és az IMF-nek eddig az volt a hozzáállása, hogy igen, jelentős pénzügyi támogatást nyújtanak Görögország számára, és egy olyan, mm, ha úgy tetszik, megállapodást kínálnak fel, <clears throat> amelyben előfeltétele a finanszírozásnak az, hogy Görögország tartsa magát a megállapodás feltételeihez. Ezen háttér előtt próbáltunk mi az Európai Bizottság részéről eh, mindenképpen Görögországban egy eh, nagy koalíciós eh, nemzeti egység kormány létrehozásán munkálkodni, illetve ezt elősegíteni, hiszen a közös célunk az, hogy a gazdasági fenntarthatóságot közösen helyreállítsuk. És még maradt is 5 másodpercen, elnök asszony. Over last time. Um, right. The... Legutóbb viszont 27 másodperccel túlléptett Paloni úr úgy tűnik, hogy kiment átmenetileg, tehát a következő Kraceur Antolin, Sanchez Prezedo és Wolf Klenz szintén eltűnt, Sophie Infeld lesz a következő hármas. Biztos úr, egy kérdésem lenne a demokratikus legitimitás vonatkozásában az új pénzügyi struktúrával kapcsolatosan, de ön erre a kérdésre már válaszolt, ezért egy másik kérdést teszek fel. Hogyan látja a javaslatokat, megfontolásokat arra vonatkozóan, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb beavatkozási mechanizmust hozzunk létre az ekb val összefüggésben, pontosan ebben a válsághelyzetben. Itt a spreadsekkel kapcsolatos vita és a nemzeti bankok bevonása is zajlik vita formájában. Antolin, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálok a elnök úrnak. Van, aki azt mondja, hogy az európai probléma nem a válságnak köszönhető, és nem a ö, piacok bizalmatlanságának, hanem az irányítás problémája. A stabilitási kötvények tehát a helyes irányba mutatnak, mert a fenntarthatóság és a bizalom problémáját egyaránt kezelik. Ön elmondta, hogy az új spanyol kormánynak válságkezelő intézkedéseket kell foganatosítania, de meg kellene mondania ennek a spanyol kormánynak, hogy az intézkedéseket az összes ö, európai országban meg kell hozni a válság leközlésére, mégpedig minél hamarabb. Nos, ezek a stabilitási kötvények mikor lépnek majd hatályba, milyen ütemtervet irányoz erre elő az Európai Bizottság? Vannak reformok, amelyeket azonnal alkalmazni kellene. Köszönöm, Sophie. Um, Köszönöm, elnök asszony. Lambert kollégámat folytatva demokratikus legitimitás témájában. Úgy gondolom, hogy hosszas, hosszú távon alapvető változások kellnek a rendszerben. Az Európai Bizottságnak nagyobb hatáskört kell kapnia, nagyobb elszámoltathatóságot is kell biztosítani az egyes biztosok akár lemondásáig. És a nemzeti parlamentek szerepének a kezelése nem csak a minisztérium, illetve a minisztereknek a mandátum felhatalmazásán keresztül, hanem a népszerűtlen intézkedések elfogadtatásán keresztül is meg kell, hogy valósuljon, mert az ország szintű ajánlásokat nem csak a tanács higítja fel, hanem brüsszeli diktátumként állítják be. Tehát a nyugdíjreform, vagy pedig a munkerőpiaci reform, vagy a ingatlan hitelpiacnak a reformja mind-mind Brüsszelre mutogatással végződik, tehát a nemzeti parlamenteket hogyan lehet közvetlenebbül bevonni ebbe a folyamatba. Elnök, köszönöm. Ez volt akkor a harmadik három kérdéses kör. És Olinak adom át a szót. Köszönöm szépen. Kratz asszony kérdése a LKB-vel kapcsolatban a következő választ igényli. A bizottság, mint a szerződések őre egyértelműen azon az állásponton van, hogy az elsődleges prioritás, illetve az LKB-nak az elsődleges célja és az árstabilitás biztosítása és az Európai Unió egyéb célkitűzését annyiban támogathatja, amennyiben ez nem veszélyezteti az elsődleges célt. Ez tehát a szilárd alapja az, az LKB működésének, az euró stabilitásának a biztosítása. És álláspontom szerint az LKB létfontosságú szerepet játszott a válság kezelésében, illetve a pénzügyi tűzoltás során először is árstabilitást biztosított. Töretlen eltökéltséget mutatott, Másodszorban hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz. Úgy, hogy a monetáris politika mechanizmusának a működő képességét biztosította az LKB nem szokványos intézkedésekkel is segítette a stabilitást, mert az adott helyzetben ez helyén való volt. Sánchez Presedo úr kérdésére a következőt tudom mondani. Az új spanyol kormányra váró nagy kihívások kapcsán. Részben arra utalnék, amire korábban már említést tettem, tehát a munkaerőpiaci reform nagyon fontos, és az Európai Bizottság jelen pillanatban értékeli a tagállami szakpolitikai területek alakulását, és hamarosan további ajánlásokat fogunk megalkotni. Itt most a néhány hónappal ezelőtt elfogadott tanácsi ajánlásra szeretnék utalni. Ezt a bizottság javaslatára építették, és teljes jogi érvényel bíró e, uniós ajánlás ez Spanyolország számára. Két-három példát emelnék ki ebből a szövegből. A tanács ajánlja, hogy 2011-12 időszakban megfelelő költségvetési stratégiát érvényesítsen, és a túlzott deficitet korrigálja 2013-ra. A túlzott deficit eljárás előírásai szerint, és minden szinten biztosítsa a kormányzat, illetve államháztartási eh, szinteken a deficit kézben tartását. A deficit és államadóság kezelő, illetve adósságkezelő mechanizmusokat működtessen a regionális önkormányzatok szintjéig. És gondoskodjon korrekciós mechanizmusokról, amennyiben nem megfelelően alakul az adósság, illetve deficit. Azután a nyugdíjkorhatárt a nyugdíjreform keretében úgy módosítsa, hogy megfelelően figyelembe veszi az egyre hosszabb várható élettartamot, és a munkaerőpiaci részvételt segíts elő megfelelő szakképzéssel. És ebből adódnak további reform folyamatok is. Ezek a legfontosabb kiinduló pontok az új kormány számára, amikor a programját kidolgozza. Folyamatosan konzultálunk a spanyol hatóságokkal, és partnerségben együttműködünk. És nagy örömmel tesszük majd ezt a jövőben is az új hivatalba lépő kormányjal, tehát folytatjuk az utóbbi időben az előző kormányjal végzett együttműködést. A stabilitási kötvényeknek a bevezetési időkeretéről annyit mondhatok, hogy ez pontosan meg van határozva, és január 8-a a következő dátum, amikor erről majd a konzultáció visszajelzései alapján mm, többet tudunk mondani, és onnan folytatjuk majd ezt az eljárást. Sophie Infeld pedig arra kérdezett rá, hogy a nemzeti parlamenteket nem csak hivatalos formában, hanem informálisan is, és érdemben hogyan vonjuk be a döntéshozatalba. Ezzel a célral én teljes mértékben egyetértek. Felhívom a figyelmet arra, hogy a 136-os cikk alapján alkotott rendeletek feltételezik a nemzeti parlamentek elkötelezettségét, együttműködését. és egészen egyértelműen leszögeztük, hogy a nemzeti parlamentek számára az Európai Unió döntéseit ki fogjuk fejteni és a költségvetés végrehajtása, illetve konkrét intézkedések kapcsán segítséget nyújtunk. Én magam is készséggel megteszem, illetve a biztosok kollégiuma bizottsági szinten megfelel ennek a feladatnak, amennyiben kérik a nemzeti parlamentek. Tehát én nagy örömmel várom az érdemi párbeszéd kialakulását a nemzeti parlamentekkel. Elnök, köszönöm szépen. A itt közben az eltűnések miatt egyre bonyolultabb. Case Swinburne, Philip Lamberts ismét, mínusz 9 másodperccel indul, és Gay Mitchell, ők alkotják a következő kérdező hármast. Biztos úr, nem irigylem az ő munkáját. Úgy tűnik, hogy napról napra egyre nehezebb dolga van. Ma reggel a tíz éves lejáratú német államkötvényeket katasztrofális volt a mai kibocsátása. Ehm, a Németország gazdasági ereje ellenére úgy tűnik, hogy egyre drágában jut csak pénzhez. A CDS indexek soha nem látott magassába gobba szöktek a német államkötvény kibocsátás katasztrofális volt miatt. Úgy tűnik, hogy a tőkepiacok nem bíznak Európában, a jelenleg eurózóna által hozott intézkedések nem tudom, hogy kielégítőek a német eh, finanszírozás fejleményével kapcsolatban mi a véleménye, mire lesz akkor a gyengébb gazdaságú országokkal, hogyan tudják erre célra felhasználni a stabilitási kötvényeket. Hey, Philip. Thank you. Then I'll talk... Philip, jó rendben, akkor az éves növekedési ö, eh, felmérésről beszélnék. Rengeteg ö, eh, jó dolog van benne, de negatív fejlemények is. Nos, úgy érzem, hogy a dokumentum nem igazán hiteles, hiszen főként beruházási oldalon azt látjuk, hogy a növekedési stratégiájuk az, hogy többet fogyasszunk és többet kereskedjünk a beruházási oldalra nem helyeznek elég hangsúlyt, pedig szerintem ma ez a legfontosabb, egy energia és erőforrás hatékony gazdaság építése, szerintem itt sokat javíthattak volna a dokumentumon. Köszönjük, Gémi Thank you, Commissioner. Good governance. Biztos úr, jó kormányzás, jó gazdaság irányításra van szó, de hát ehhez az kell, hogy a kormányok kormányozzanak. A fiatal spanyol munkanélküliekről, vagy ír munkanélküliekről mm, lesújtó volt, amit mondott. Hogyha sokkal gyorsabban nőne a világgazdaság, hogyha eh, Ázsiában nagyobb eh, lenne a befektetés. Az Európai Bizottság az IMF javaslatról mit gondol? Ezt támogatják-e vagy sem? hogyan és mikor fogjuk látni ezeket az új munkahelyeket. Túlságosan elmerülünk a szabályokban, olyan közel vagyunk a tűzhöz, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Mégis vélemény, véleménye erről az IMF javaslatról. Köszönjük. Biztos úr elhangzott a, az újabb három kérdés. Én már alig tudok számolni, de parancsoljon itt a válaszadás lehetősége. To Case Winburn's uh, question. Kezdeném Case Swinburne kérdésével a német államkötvényekkel kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. Nos, a piaci eseményeket napi szinten nem kommentáljuk, nem ez a feladatunk, nem erre kaptunk megbízást, sőt, megpróbáljuk elkerülni a napi szintű kommentárt ez ügyben. Mindennyian jól tudjuk, hogy a pénzpiacok jelenlegi helyzete roppant aggasztó, egyre napról napra rosszabbodik a helyzet, ami hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy először is teljesen eltökélten kell végrehajtani az októberi csúcson hozott döntéseket, a pénzügyi stabilitás megőrzéséről szóló döntéseket, a pénzügyi tűzfalak megerősítését, és az érintett országoknak pedig a fiskálós konszolidáció és a növekedés erősítő struktúrális reformok terén meggyőző haladást kell elérniük. Nem csak a rövid távú döntéseknek kell meggyőzőknek lenniük, ahhoz, hogy a bizalmat visszanyerjük, konkrét elképzeléseket is le kell tenni az asztalra azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági uniót hogyan kívánjuk közép-hosszú távon stabilabbá tenni, ott, ahol a költségvetési felügyelet valóban szigorú, és a makrogazdasági egyensúlytalanságokat már előzetesen kezeljük. Így lehet csak tovább lépni. Még egyszer hangsúlyoznám, kardinális volt, tehát annak, hogy koordináltan és határozottan lépjünk fel együtt Európaként. Philip Lamberts arra utalt, hogy nagyobb hangsúlyt kapott az éves eh, növekedési eh, jelentésben a disztributív eh, szerep. Vegyék ezt komolyan. Mi hallgatunk a, az Európai Parlament szavára a zöldek, a zöld párt szavára. Komolyan veszük, amit mondanak. És átéltetjük a gyakorlatba, főleg most, hogy már van ez irányú hatáskörünk. Ami a hat az erőforrás hatékonyságot illeti, véleményem szerint, Janes Potosnyiknek és Kanénynek Gárdagnak köszönhetően jelentősen megerősítettük az erőforrás hatékonyság szerepét a gazdasági növekedés újraindításában. Véleményem szerint már elég erősen, határozottan, nyomatékosan megjelenik ez, ellenkező további megerősítését ennek nem látom lehetetlennek, hiszen még mindig van mit tenni ezen a téren. Mindennyiunkat a válság köt le, a válsággal próbálunk megbirkózni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az erőforrás hatékonyság közép-hosszú távon elengedhetetlen előfeltétele lesz annak, hogy a gazdasági és a szociális jóléti államot fenntartsuk. Mitchell úr a kormányzásra, a kormányok szerepére utalt, illetve az IMF ajánlását idézte. A G20-ak ajánlására utalnék itt, sőt, a G20-ak döntésére, kötelezettségvállalásaira, amelyeknek célja, hogy a globális növekedést kiegyensúlyozzák és a gazdasági fellendülést globális szinten fenntartsák. Persze ez minden, a világ minden gazdaságára, különös tekintettel az európai gazdaságra és a tagállamok gazdaságára kihatással van. A G20-as növekedési keretben is kifejeződik ez, ehhez az Európai Bizottság is jelentősen hozzájárult, és Láttuk azt, hogy a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés terén nagyon sokat nyerhetünk azzal, ha kiegyensúlyozottabb a globális növekedési modellünk. Tehát elsősorban Európának meg kell minél hamarabb oldani a saját problémáit, pont erről beszélünk ma itt. Másodszorban Amerikának meg kell oldania óriási fiskális deficit és adósság problémáit. E tekintetben igen saj, sajnálatos, hogy a kongresszus úgynevezett szuperbizottsága e, nem tudott megállapodni ez ügyben. Harmadsorban pedig Kína az egyik legfontosabb szuficites költségvetési mérleggel rendelkező ország, és meg kell találni a módját annak, hogy a kínai öt éves tervben, amely a gazdasági irányítás legfontosabb dokumentuma, erre valamilyen hosszú távú megoldást találjanak. Persze az árfolyam kiegyensúlyozása a globális növekedés javulását is hozhatja, hogyha Kína végre rászállja magát erre, de hát ebben az öt éves terben szerepelnek ilyen eh, tervek. A g 20 a keretében tehát ez irányú kötelezettségeket vállaltunk. Köszönöm szépen a következő hármas tagjai, Leonardo Dominici, Szilvi Gulár ismét az ALDE részéről, és Marian Tyson a néppárt nevében. Jó. Biztos úr, ön azt mondja, hogy nem kell kommentálni a napi híradásokat. Az a probléma, hogy jelenleg a helyzet romlik, és ön, akiért a labdarúgás, az úgy tűnik, hogy a kormányok a védelemre játszanak, a bizottság pedig támadni akar. Nem tudjuk, hogy ki a középcsatár, nem tudjuk, hogy hogy kapcsolódik össze a jellegi helyzet a perspektívákkal. Melyek a fontos elfogadandó intézkedések önök szerint? A közösség módszer újraindítása célja a bizottságnak politikai célként, vagy pedig úgy véli ön, hogy technikai szintre kellene ezeket a hely, döntéseket ö, helyezni, és ezek ö, világossága még nem tisztázó. Thank you very much. Köszönöm szépen, Szilvi. Biztos úr, egész röviden, Klint úr elment. Rövid a kérdésem, hol tartunk a különböző stabilitási alapok tekintetében, hiszen azt hiszem, hogy eh, nem túl bátorító, hogy vannak különféle döntések parlamentek részéről, és aztán semmilyen eredményre nem vezet ez. Egyes országok elvetik az eurókötvényeket, mások eh, a központi bankhoz való fordulást vetik el, tehát eh, nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, és nem tudjuk, hogy hol tartunk. Thank you. Mar- Köszönöm szépen, Marian meneer de commissaris, ik wil ook u... Köszönöm. Örülök, biztos úr, új hatásköreinek, és örömömre szolgál, hogy a zöld könyv az eurókötvények vagy stabilitási kötvények vonatkozásában végre elkészült, mert ez vitát gerjeszt majd intézményes politikai szinten. Először azonban jó sok dolgot meg kell valósítanunk, a gazdasági kormányzást mindenképpen ösztönözni kell, és ezzel kapcsolatosan lenne két kérdésem. A két szabályozási javaslat, amelyeket ma tettek közzé, nagyon sürgetőek és fontosak. Ön rugalmas magatartást vár-e a tagállamok részéről, hogy gyorsan átültessék ezeket az anyagokat? Másrésztről pedig az eurókötvények vonatkozásában nem lenne -e jobb mm, a lehető legrövidebb időn belül elfogadni ezeket, hogy megfelelő perspektívát nyújtsunk a tagállamoknak hiszen a tagállamok ezt bátorításként élnék meg, hogy a költségvetési szintjükön rendet teremtsenek. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Előre figyelmeztetem önöket, hogy Pervans Perez következik majd, és aztán vége is a listának, tehát örülnék neki, hogyha jeleznék, hogy ki az, aki ezután következik. Addig is átadom a szót. Köszönöm szépen. Ami Domenici úr kérdését illeti, a piac fejleményét napi szinten követjük és értékeljük. Ez nem azt jelenti, hogy napi szinten feltétlenül kommentáljuk is, de mindenképpen napi szinten, sőt éjszaka is azon vagyunk éjjel-nappal, hogy az stabilitást megőrizzük, és a pénzpiacok bizalmát megtartsuk. Tehát az európai gazdaság kilábalását elősegítendő. Alapvető jelentősége van annak, hogy herálljon a bizalom, és megkezdődhessen a fenntartható növekedés. Az éves növekedési felmérés részét képezi mindez, illetve a gazdaság irányítást erősítő csomagra is kitér ez a közösségi módszertan alapján. És nagyon komolyan tárgyaljuk a stabilitási kötvényeknek a témakörét. Én úgy tekintem, hogy ez egy rendkívül meggyőző recept. Tehát ennek a programnak az alapján kell majd dolgoznunk, illetve ezen a platformon kell a feladatunkat ellátnunk. Természetesen nem csodaszer ez a recept, hanem inkább arról van szó, hogy egy totális futball csomag, illetve többféle egész pályás letámadást szolgáló európai eszköz működik együtt a bizalom helyreállítása érdekében. És amikor az Eurócsoport jövő héten megtartja az ülését a pénzügyminiszterek körében, akkor ez az egyik téma lesz, valamint az ezt követő héten az Európai Tanács csúcson és napirendre kerül. És várakozásom szerint a szakpolitikai iránymutatásokat elfogadják majd az éves növekedési felmérés, illetve csomag fennmaradó részével együtt. Gulár asszony kérdésére és választodva, ahogyan nagyon szépen megfogalmazta, a stabilitási alapoknak többféle változata létezett már, reinkarnálódott, úgymond, és ez egyfajta mozgó célpontként működik, egy folyamatosan mozgásban lévő struktúra. És a mai csomag mögött milyen elgondolás húzódik. Az én úti terven a pénzügyi stabilitás irányába három fő elemre épül. Az első már kitértem az LKB-nak e a szerepére, nem szeretném a nézetemet megismételni, tehát folyamatosan létfontosságú szerepet tölt be az LKB e a pénzügyi tűzoltásban. Másodszorban a szakmai munkát ki kell egészíteni az EFSF tőkeáttételi stabilitás intézkedései keretében, és ezt jövő kedden az Eurocsoport ülésen fogjuk majd előkészíteni, hiszen itt napi szinten kritikus helyzetekkel nézünk szembe. Aztán a tartós európai stabilitási mechanizmusról szóló szerződéses rész feltételezi, hogy a tőkebefizetések megtörténnek, és hogy a pénzintézet ennek alapján sokkal szilárdabb alapokon működhet, mint az ESF, mint olyan. Tehát részint a megerősített EFSF szolgálja ezt, és az ESM előrehozott működése szolgálja a céljainkat, a, a kor terjedését meg kell fékeznünk, illetve a piaci turbulenciáknak, ingadozásoknak is véget kell vetnünk. És szeretném kihangsúlyozni a következő elemet, a gazdasági irányítás, kormányzás megerősítését. És Tyson asszony kérdésére térnek itt rá. A stabilitási kötvények valamilyen formáját úgy kell bevezetni, hogy ez egyrészt az államháztartási fegyelmet szolgálja, másrészt pedig a pénzügyi stabilitást európai szinten. Ehhez úti tervre van szükség. És van mai javaslatok, az éves növekedési felmérés, illetve egyéb elemek, a zöld könyv, a stabilitási kötvényekről és a két rendelet a gazdasági irányítás erősítéséről tulajdonképpen összességében alkotják ezt az úti tervet. Egyrészt az égető válság közepette megoldást nyújtanak rövid távra, és a közép-hosszú távra, a pénzügyi stabilitásra, a fenntartható növekedésre jelentenek kilátást Európában. Elnök, köszönöm. Két további kérdés maradt még. Pervans Berez, és aztán Pablo Pervans, tesek. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, ön kiemelte, hogy mennyire fontos ez a gyakorlat, amelyet kialakítottak, azaz, hogy valódi demokratikus legitimitás alakuljon ki. Késze arra, hogy a parlament javaslatait elfogadja, hogy a tavaszi tanács előtt ön már szinte jogalkotó jellegűnek tekinti-e azokat a döntéseket, amelyeket az éves növekedés előrejelzés módosítására hoznak, és ez a gyakorlat nem felel meg ugyanakkor a dokumentumoknak, amelyek csak orientációs dokumentumok. Ugyanebben a szemben ön kritizálni fogja azokat a tagállamokat, amelyek nem érik el a céljaikat az elmúlt vizsgálat eredményeként. Thank you very much. Köszönöm szépen, Pablo. Muchísimas gracias, señora, vicepresidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, alelnök úr. Ön ugye beszélt a fiatal spanyol munkanélkülökről, én fiatal vagyok, és spanyol, legalább még fiatalnak tekintem magam, és nagyon nagy mértékben aggaszt ez a magas munkanélküliségi rát, aminek mindenre kihatása van Nyilvánvaló, hogy ez rendkívül aggasztó, tehát a munkaerőpiac reformjára van szükség, és ezzel egyetértek. De megneveznél konkrétumokat, tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de tudná pontosítani, hogy milyen konkrét intézkedéseket vár a jövőben a spanyol kormánytól a munkaerőpiac megreformálására. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor a kérdések végére értünk. Thank you. I wanted to check... Uh, Köszönöm, valamit ről meg kell bizonyosodnom. Nem voltam benne biztos, hogy 2011-es éves növekedési jelentésre vonatkozó állásfoglalást elfogadtak-e. Lemaradtam esetleg valamiről? Nem maradtam le semmiről, mert erre valahogy soha nem került sor, de érdemileg nagyon sok mindenről lemaradtam, mert szerettem volna olvasni az önök álláspontját, az állásfoglalásban arról, hogy hogyan vélekednek a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés témájáról. Először is beszéljünk erről a Azt hiszem, hogy hosszú kitérőt alapos vitát folytathattunk az Európai Parlamentben az Európai Bizottsággal. Ezért továbbra is várom az önök állásfoglalását a 2012-es eh, éves növekedési jelentésről, hiszen az Európai Parlament demokratikus legitimációja fontos e kontextusban. You referred to the national reform programs. Uh, a nemzeti reformprogramokkal kapcsolatban az Európai Bizottság várja, számít arra, hogy uh, ezeket a nemzeti parlamentek is de, uh, hivatalosan jóvá hagyják. Nos, a gazdasági irányítás legfontosabb döntéseit a demokratikusan legitim politikai dönt, testületeknek kell meghozniuk, a nemzeti reformprogramok esetében ez a nemzeti parlamenteket jelenti. Ezért várakozásaink szerint a nemzeti reformprogramokat a nemzeti parlamenteknek jóvá kell hagyniuk, és a kormányok feladata, hogy ez így történjék. E kontextusban hadd hangsúlyozom, amit Inet Feld asszony kérdésére válaszolva már említettem, érdemi építő jellegű vitába szeretnénk kezdeni a kormányokkal. Sefcsovics kollégámmal együtt célunk az, hogy a nemzeti parlamentek, például a költségvetési bizottságok elnökeit, az Európai Ügyek Bizottságának elnökeit meghívjuk egy olyan konferenciára vagy workshopra, amely során megtárgyalhatjuk a gazdasági irányítási csomagból hogyan lehet a legtöbbet kihozni az Európai Parlamenttel, és azon belül is az önök szakbizottságával remélhetőleg gyümölcsöző lesz majd az együttműködés on uh, unemployment in Spain, Spain and... Uh, Ami a spanyolországi munkanélküliségre vonatkozó kérdéseket illeti, illetve a munkaerőpiaci reformokat illeti, nos, hajlok arra, hogy a konkrét részletekről beszéljünk, de mivel az általam idézett ajánlásokat követjük, és a spanyol kormányjal, a közigazgatással folyik az egyeztetés. Az új kormányjal is, ezért most részletesen inkább mégsem mondanék semmit, de a spanyol munkerőpiac kettősségét meg kell szüntetni, ez az egyik legfontosabb, ezért e, oly fontos, hogy ez a, a problémával minél hamarabb kezdjen valamit a spanyol kormány, hiszen említettem a 20 és 40 százalékos munkanélküliségi rátát az teljes munkaképes lakosságra, illetve a fiatalokra eh, vonatkozóan. Ez elfogadhatóan magas, ezt minél hamarabb csökkenteni kell Spanyolországban. Thank you very much, um, and thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött és megosztotta velünk gondolatait. Nagyon nehéz időket élünk, és az őszinte észrevételek, illetve az elegánsan kifejtett mondani való nagyon hasznos. Úgyhogy szeretettel várjuk Önt vissza. Reméljük, hogy jó híreket hoz legközelebb a jogalkotás területén, illetve arról, hogy az elfogadott jogszabályok működésbe léptek. Köszönöm szépen! Okay, everybody press on. Rendben, folytatjuk az ülést. Kérem a tagjainkat, hogy foglaljanak helyet ismét. A második meghallgatást kezdjük, és az enyhe téma átcsoportosítás, illetve a portfólió változásokat követően, ahogyan hallották, Barozó elnök úr úgy döntött, hogy garantálja a közvetlen statisztika gyűjtést az Eurostat irányítását sem ment a biztosra bízva, és nagy örömünkre szolgál, hogy üdvözölhetjük biztos urat, aki az Eurostat működéséről szól majd. Ez lesz az egyik témája, és ezt követi a kérdések, válaszok ideje, és biztos vagyok abban, hogy a felszólalásra, kérdésre e, jelentkezők számára lesz még hely a listán, tehát várom a jelentkezéseket. Az első tíz percben megadom a biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen az adóügyek felelőseként. Ma az egyik nagy adónapot ünnepelhetjük, mert az éves növekedési jelentés egy része kifejezetten az adózással foglalkozik. Tehát az európai szemeszter rendes, reguláris részét alkotja ez a téma. Ma viszont nem erről, hanem a statisztikákról fogok szólni. Barozó bizottsági elnök úr megbízott az Eurostat felügyeletével, és meggyőződése szerint ez a függetlenségét, hitelességét erősíti majd az Unió statisztikai hivatalának, és különösen az új irányítási csomag fényében fontos ez, mert ez az Európai Unió irányítási tevékenységét fogja össze és erősíti. És ebben az összefüggésben a megbízható statisztikák előkészítő alapot adnak a döntésekhez, illetve a kutatásokat, az üzleti tevékenységeket és a lakossági érdeklődést is szolgálják, a demokrácia alapjául szolgálnak. Ez a színvonalas irányítás alapja. És a, az Országos Statisztikai Hivatal hosszú ideig a vezetésem alatt állt, tehát tudom, hogy akkor végezhet jó munkát a statisztikai hivatal, hogyha hisz neki a nagy közösség, nagy közönség, és nem csak függetlennek kell lenni, hanem annak is kell látszani. És a gazdaság fundamentumain túl a piaci bizalom és hitelképesség legalább olyan fontos, mert egyébként nagyon súlyos következményekkel jár, hogyha ez csorból. És ezért én ambiciózusan szeretném függetlenebbé tenni a statisztikák gyűjtését. És számítok az Európai Parlament támogatására is ezen kihívások teljesítése során a következő hónapokban. Az Európai Statisztika irányítás az utóbbi években erősebbé vált, és az Európai Statisztikai Magatartási Kódex életbelépését szeretném üdvözölni, illetve a statisztikai irányítási tanácsadó testületnek a létrejöttét szeretném méltatni, és az Európai Unió úton van afelé, hogy világszínvonalú statisztikákat tudjon gyűjteni és biztosítani. Ennek a fő elemei a nemzeti statisztikai hivatalok függetlenségének a biztosítása, és eredményes koordinációt kell működtetni a statisztikai hivatalok között, a nemzeti statisztikák között. A nemzeti kormányokat konkrétan felelőssé kell tenni a statisztikák hitelességért. És mindezt európai szinten kell biztosítani. A következő javaslatok ezt szolgálják majd az európai statisztikákról szóló rendelet keretében. Én felgyorsítom ezt a munkát, hogy jövő év elejére jogalkotási javaslattal térhessek majd önökhöz vissza. Az Európai Parlament már is egyértelművé tette, tette, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít a statisztikai hatóságok függetlenségének nemzeti szinten, és hogy meg kell védeni a statisztikákat a politikai beavatkozástól. A Nemzeti Statisztikai Hivatalok vezetésének a jogállása az a tisztelt ház javaslata során szilárdult meg, és a gazdasági irányítási csomag, amelyet nemrég fogadtunk el, ezt már tartalmazza. Erre épül majd a következő javaslat a bizottság részéről, és egy új eszközt is létrehozunk. A statisztikákba vetett bizalom alapjai politikai nyilatkozatok lesznek, és a kormányok megerősítik, hogy elfogadják és érvényt szereznek a statisztikai magatartási kódexnek. Erősítik a statisztikai hivatalok befolyásmentességét a politika részéről. Ezek a valamennyi kormánytól elvárt kötelezettségvállalások. És egyértelmű jelzést adnak majd arra, hogy az Unió nagy hangsúlyt fektet az európai statisztikák hitelképességére a statisztikai rendszer működtetése keretében határozott meggyőződésem, hogy az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell ebben játszania. Az Eurostat be kell, hogy tartsa a tagállamok esetében ajánlott alapelveket. Jó példát sikerült statuálnunk, mert Barozó elnök úr közbelépésének köszönhetően függetlenné vált az Eurostat, és a bizottságon belüli szakértők, elemzők körétől is függetlenné vált. Ez egy fontos lépés, mert egy másik lépés követ, nemrég, illetve hamarosan felülvizsgálja az Eurostat döntést az Európai Bizottság, és a szakmai függetlenséget törekszik erősíteni, valamint koordinátori szerepet szán az Eurostatnak. Az Eurostat főigazgatója külső befolyástól mentesen végezheti a munkáját, fő uniós statisztikusként, és ezt különös hangsúlyt kap majd. Továbbá új munkakörülményeket teremtünk az Eurostatnak. Ez azt jelenti, hogy a statisztikákba vetett bizalmat vállaljuk, és a szakmai függetlenséget rögzítjük ismét az Eurostat esetében párhuzamosan az erősített statisztikai irányítással további erőfeszítéseket fogunk megkövetelni a nemzeti kormányoktól a pénzügyi statisztikák területen. És az Eurostat a hatásköreivel teljes körülön élhet majd. A tavaly a jogalkotók által adott felhatalmazások, illetve a nemrég elfogadott hatos csomag keretében adott felhatalmazások birtokában ténykedhet majd az Eurostat és a jelentős kockázatot képező adatforrásokat fokozottan ellenőrizheti majd. Vizsgálatokat végezhet adatmanipuláció gyanújának a felmerülése esetén, és bírságokat is kiszabhat. Az Európai Számvevőszékkel való együttműködés és a nemzeti számvevőszékekkel való közös munka ugyancsak bővítése szorul. Az első lépések megtörténtek ebbe az irányba. Az Eurostat felkérte az európai és a nemzeti számvevőszékeket a minőség irányítási témának a megtárgyalására. És a tagállamok országos számvevőszékei közös munkacsoportot alakítottak, hogy összehangolják a tevékenységeiket az Európai Számvevőszék munkájával. És a statisztikák, illetve a számvevőszéki munka közös eredménye az lesz, hogy a legfontosabb területeken megbízhatóvá válnak az adatok, és függetlenséget tudunk biztosítani. Meggyőződésem szerint ez valamennyi érintett, illetve résztvevő számára rendkívül előnyös lesz. A statisztikai program keretében szeretném kiegészíteni az elmondottakat, hogy hamarosan megkapják majd a 2013-17-re vonatkozó 5 éves statisztikai programot amely a hosszú távú európai statisztikai felülvizsgálat része 2009 óta ambiciózus javaslatként szerepel előttünk, és az európai statisztika gyűjtés terén a kihívásokat kezeli. A adatok jóságfokát igyekszünk javítani, színvonalat biztosítani, és közben csökkenteni a vállalkozásokra és a polgárokra nehezedő terheket elnök asszony, tisztelt képviselők az európai statisztikai területnek a legfontosabb kihívásait, illetve a jogalkotási dokumentumok terén ránk váró kihívásokat említettem a következő hónapok során. Fontos, hogy együtt cselekedjünk az európai statisztikák függetlensége érdekében, mert a statisztika hitelessége a mi szavahihetőségünket erősíti. Meggyőződésem, hogy a feladatköröm statisztikákkal történő kiegészítése az Eurostat nagyobb függetlenségét szolgálja, és az Olaffal, a bizottsági szolgálatokkal való közös munkát erősíti a felelősségteljes számvevőszéki tevékenység terén is. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy hármassával gyűjtsük össze a kérdéseket. Ez elég jól működött az előző megadás során is, mert vannak át fedések, és így mindenkinek egyszerűbb dolga lesz. Az első három kérdés feltő tehát. Jogo Feo, Annie Podimata, and then Sylvie Goulard, and then... És azt követően 6 perc lesz biztos úrnak, hogy válaszoljon erre a három kérdésre. Szükmisszárió Szemete. Semeta biztos úr. Először is köszönetet szeretnék önnek mondani, hogy jelen van itt a szakbizottságunkban, és a néppárt nevében is szeretnék gratulálni önnek a hatáskörei kiterjesztéséhez, új felelősségeihez. Így módon ön lesz a fő garantálója az Európai Statisztikai Hivatal, az Eurostat függetlenségének. Egy közvetlen kérdés. A 2010-es Európai Tanács kiterjesztette az Eurostat hatásköreit, minek utána megállapították, hogy az államadóságra és a hiányra vonatkozó egyes adatok nem voltak pontosak. Tehát nem volt garantált a statisztikai adatok minősége, melyeket az Eurostatnak továbbítottak az államok. Ez egy évvel ezelőtt történt hogyan lehet mostantól kezdve garantálni a statisztikák megbízhatóságát, hitelességét, illetve azon adatokét, amelyeket az Eurostatnak továbbítanak. Hiszen a statisztikák hitelessége alapvető jelentőségű bármilyen rendszer működése szempontjából. Éppen ezért szeretném, hogyha külön figyelmet fordítaná erre a területre. Köszönöm. Thank you very much, uh, Sharon. Thank you. Köszönöm, Sharon. Köszönöm, biztos úr. Én is szeretnék gratulálni önnek az új köréhez. Nyilván nem lepődik meg, hogyha a kérdésem összefügg azzal a javaslattal, amit pár héttel ezelőtt nyújtott be. A pénzügyi ágazat adózásával kapcsolatban, konkrétabban a pénzügyi tranzakciós adó néven elhíresült új adó nem bevezetésére. A javaslatot benyújtották, az első eszmecserére az ECOFIN keretein belül már sor került. A kulcskérdés most az, hogy milyen stratégiát határozzunk meg annak érdekében, hogy <clears throat> sikeres legyen a kimenetele ennek. Az önjavaslatában um, uniós szintű, vagy, ne, ez még nem eldöntött, tehát uniós szintű, vagy a megerősített együttműködés keretében a tagállamoknak csak egy csoportja vezeti majd ezt be. Nyilván a legjobb opció az lenne, hogyha az egész Európai Unióra kiterjesztenék ezt. Két kérdésem van tehát. Az egyik, az első, ön szerint mi a legjobb stratégia annak érdekében, hogy ezt az első opciót próbáljuk bevezetni, tehát az egész unió szintjén bevezetni ezt. Második kérdésem, Ön személy szerint és az Európai Bizottság elnöke is hangsúlyozták több alkalommal, hogy minél szorosabb az adóügyi együttműködés, ide tartozik a pénzügyi tranzakciós adó is, tehát az adóügyi együttműködés szerves részét képezi a szorosabb, erősebb fiskális és gazdasági koordinációnak. Kérdésem <clears throat> a következő. Ha ez így van, az Európai Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy a szorosabb adóügyi koordinációt valóban e, részévé tegye a gazdaság irányítás rendszerének. Rámutatnék, hogy ez egy meghallgatás a statisztikával kapcsolatban, nem a biztos úr teljes tárcájával kapcsolatban, ezért kérek minden kollégát, hogy ezen túl maradjunk a témánál, ami nem más, mint az új eh, feladatkörök, statisztika és Eurostat. Most pedig Szilvi Gulát következik. Köszönöm, a tárgynál maradok, hiszen Anni nagyon jó kérdést tett fel, és azt hiszem, hogy a biztos úr mégiscsak válaszolni fog erre. A statisztikák kérdését illetően először is nagyon örülök eh, ezen intézkedéseknek, amelyeket Barozó elnök fogalmatosít, és annak, hogy önné lesz ez a felelősség, de van egy aggodalmam. Az a benyomásunk jelenleg, hogy eh, még egyszer hasznosan megellenőrzik, megerősítik az ellenőrzést a statisztikák tekintetében, mindazon adatra vonatkozóan, amely a rendszerben van, ugyanakkor a stabilitási alappal, a különböző eszközökkel kapcsolatban, amelyeket az Európai Bizottság hozott létre, ott az európai rendszert elhagyjuk jelenleg, és magányok területén mozgunk, olyan területen, amelyet senki nem ellenőriz tehát ez az intézményiségben kívül helyezkedik el. A kérdésem tehát az, hogy hogyan akar ebbe a helyzetbe rendet vinni, és nem veszélyese a kettős standard egyrésztről mindaz, amely az önök ellenőrzés alá tartozik, és másrészt hatalmas pénz mennyiségek, amelyek ellenőrzése minden ellenőrzése nem lehetséges sem a parlament, sem pedig az Európai Unió ellenőrzési szervei által. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, um, I will try to answer. So... Köszönöm. Megpróbálok minden kérdésre érdemben válaszolni. A statisztikák minőségét főként a államháztartásra vonatkozó statisztikákat illetően úgy vélem, hogy az Eurostat köre tavaly és idén megfelelő elégséges ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a statisztikai adatok, amelyeket az európai statisztikai rendszerben készülnek, tehát az alap elsődleges adatok gyűjtésétől egészen a legvégéig, azaz az Eurostatnak történő benyújtásig végig ellenőrzésre kerüljenek, tehát maga az Eurostat ezeket végig a folyamat során ellenőrzi. megkettőztük a ezzel a kérdéssel foglalkozó hivatalnokok számát az Eurostaton belül, anélkül, hogy az Eurostat összlétszáma igazából növekedett volna, és ezt a folyamatos ellenőrzést és módszertani látogatásokat folyamatosan végrehajtják a tagállamokban, annak érdekében, hogy az adatgyűjtés és előadítás eh, egész folyamatát <clears throat> átvilágítsák, ellenőrizzék. Új hatásköröket kaptak, <clears throat> audit ellenőrzési könyvvizsgálási hatásköröket, és eh, szankciókat is kiszabhatnak bírság formájában, amennyiben manipulálják az adatokat. Ezen hatásköröket elég komolyan hajtják végre, gyakorlatban is használják, és meggyőződésem, hogy még határozottabb a bizottság által egyébként birtokolt eh, jogsértési eljárási kompetenciákat kell alkalmaznunk. meggyőződésem, hogy ezen új hatáskörökkel biztosíthatjuk azt, hogy az adatok az államháztartási adatok valóban megbízhatóak. Ami a tárcám másik részét az adózást illeti, a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos vitára utalva, ma elmondanám, hogy november 9-én az Unió költségvetésének saját forrásai rendszerére vonatkozó javaslatot is benyújtottunk. Ennek részét képezi az FTT, azaz a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének a javaslata. Az ebből befolyó bevételeket hmm, kétharmad, egyharmad arányban osztanánk meg, kétharmad az uniós költségvetésbe, egyharmad a nemzeti költségvetésekbe kerülne. Ez azt jelenti tehát, hogy hogy alapvetően az EU27-ek szintjén vezetnénk ezt be, bár a sajtóban azt olvashatjuk, hogy a tagállamok megosztottak ez ügyben. Én elmondhatom, hogy én teljesen más szűrtem le az első eszmecseréből, és én úgy érzem, hogy közelednek az álláspontok ez ügyben, különös tekintettel az eurózóna tagállamaira. Persze az Egyesült Királyságról ne feledkezzünk meg, hogy is fogalmazzak, mondjuk, hogy szkeptikusak brit barátaink a tranzakciós adót illetően, de hát még csak most kezdődtek az egyeztetések, és a szakértők a legszkeptikusabb országokba ellátogatnak, annak érdekében, hogy a javaslat technikai elemeit is alaposan elmagyarázzák. A tanácsban is várom az érdemi technikai egyeztetéseket, hiszen ez december 5-én kezdődik. A szorosabb adóügyi koordinációt illetően Nos, amit ma elfogadtunk, az adókoordinációs eh, témában az éves növekedési jelentés részeként. Fontos eszköze annak, hogy az adókoordinációt eh, javítsuk, hiszen az Európai Szemeszter intézménye lehetőséget ad számunkra, hogy javaslatokat tegyünk a tagállamoknak, hogy eh, milyen új intézkedéseket tegyenek az adózás területén. Elemeztük, értékeltük a tagállamok adózási rendszerét, és készen állunk arra, hogy konkrét javaslatokat tegyünk a tagállamoknak. Én úgy vélem, hogy hogy ez jó eszköz az adó politikák szorosabb összehangolására. The present mechanism which we have, uh, uh... Jelenleg rendelkezünk egy mechanizmussal, amely az uniós költségvetésére összefügg. Ez a szemvőszéki eh, auditok formáját ölti, és az európai stabilitási mechanizmusba is beépítettük a külső ellenőrzések, auditok lehetőségét. Természetesen most arról folyik a vita, hogy ki végezze ezeket az ellenőrző vizsgálatokat, egy külső könyvvizsgáló cég, vagy egy európai vagy állami csapat, Nos, mondom, erről folynak az egyeztetések, de az elszámoltathatóság és a teljes átláthatóság mindenképpen első számú fontossága a bír számunkra. Um, now the next... Köszönöm szépen. A következő kérdéscsoport. Case Winburn, Philip Lambert, aki együtt teszi fel a két kérdését, Hogyha egyetért, akkor erre lehetőség van, illetve Suntis úr kérdésével folytatódik tehát. Biztos úr, nagy érdeklődéssel értesültem az új szerepköréről, illetve az Eurostat új függetlenségéről, és remélem, hogy azon által ismertetett célokat el tudja majd érni. legfőbb ideje, hogy egy kicsit megbízhatóbb hitelesebb legyen az Eurostat működése, és az euró térségnek a helyzetét jelentősen befolyásolja ez, hiszen a pénzügyi eszközök, illetve finanszírozási megoldásoknak a mérlegen kívüli összetevőiről is be kell, hogy számoljanak a tagállamok az Eurostatnak. És az EFSF kötelezettség is valahogyan kezelni kell. Remélem, hogy a tagállami mérlegek kiterjednek majd ezekre is. Remélem, hogy ideje lehetővé tett, hogy ezzel foglalkozzon. És mivel már érintette az új funkcióját, én szeretnék egy második kérdés keretében visszatérni a korábbi állításaira szeretném, hogyha minél többet foglalkozhatna az új feladatokkal, és a tranzakciós adótól való mentesítés ezt lehetővé tenné. A kancellárunk többször nemet mondott erre az egyeztetéseken, és mivel három tagállam, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság és Svédország is egyértelműen leszögezte, hogy nemleges az álláspontjuk, mivel csak egyhangulag lehet ilyen döntést meghozni. Én nagyon remélem, hogy a jövőben több időt tölthet majd az Eurostat kérdéseivel. Filip, először is szeretnék gratulálni az EGS kapcsán végzett munkájához. Ez rendkívül jól látható, megmutatkozik és gratulálok hozzá az Eurostattal kapcsolatban. Láttam az írásbeli kérdésekre adott válaszait a mutatószámokkal kapcsolatban, és a szegénység által veszélyeztetettek száma például a történetnek az egyik része. És úgy gondolom, hogy jobb jelzéssel kellene rendelkeznünk arról, hogy hogyan oszlanak el a jövedelmek, mert valójában ezt szeretnénk átlátni. Tehát nem csak a szegénység, a leszakadás érdekel bennünket, hanem a leggazdagabb felső rétegnek a helyzetét is szeretnénk nyomon követni, mert meggyőződésünk, hogy az egyenlőbb igazságosabb társadalmak, itt most a jövedelem szempontjából gondolom, hatékonyabban működnek. Aztán a munkanélküliség témájában őszintén szólva lehet, hogy majd felvilágosítása szolgál ebben a témában, mert az Eurostat szerepéről én nem tudok sok részletet, de nem csak a munkanélküliség, hanem az alulfoglalkoztatottság kérdését is valahogyan követni kéne, bizonyára ők megteszik. Nyilván a részmunkaidős, illetve egyéb rossz kihasználtságú munkavégzés területe is érdekelnek bennünket, és könnyen lehet, hogy az erre vonatkozó mutatószám az nem is annyira a 10%-os átlagot, hanem talán a 20-hoz közelebbi szintet tükrözi. Erről szeretnénk bővebben hallani. Köszönöm az első kérdés, Semeta úr. Az új feladatkörével kapcsolatosan először is sok sikert kívánok önök, önnek. Az első kérdés meddig terjed hatásköre az Eurostattal kapcsolatosan, azaz mi a helyzet ezekkel az úgynevezett Greek statistics-el? Ez úgy tűnik, hogy egy szokásos gyakorlat volt nem csupán Görögország részéről, hanem más országok részéről is, amelyek kozmetikázták statisztikáikat, és így nyújtották be ezeket az Eurostátnak. Tehát az ön személyes hatáskörébe tartozik ezen statisztikák felülvizsgálata is? És egy második dolog, az adópolitika ellenére a görög kormány most egy ingatlan adót vetett ki, és az áramszolgáltatókat arra kényszerítette, hogy ők szedjék be ezt az adót és ha nem fizetik be ezt az ingatlan adót, akkor kikapcsolják az áramot. Ez az illetékes jogszabályokkal összhangban áll? Nos, a biztos úr legjobb tudása szerint nyilván kitér majd erre, de statisztikai témára készült, és nem adóügyire. Átadom a szót az adóügyekben egyelőre csak az előkészítő munkáról tudok beszámolni, és a, az EFSF-fel kapcsolatos első kérdésre szeretnék kitérni, és az ehhez kapcsolódó statisztikai vonatkozásokra. Az EFSF finanszírozása tulajdonképpen a nemzeti adósságállomány részét képezi, és a, az adósságállományok keretében lehet erről tájékoztatást kapni. Tehát az államadóság adatai között szerepel az EFSF kötelezettségvállalása, és ilyen értelemben teljes mértékben átlátható. A második kérdésére nem szívesen okozok csalódást, de a pénzügyi tranzakciós adón én a továbbiakban is dolgozom, mégpedig nagy határozottsággal, és remélem, hogy a tárcám minden területére lesz elég időm, és a statisztikai terület nem szenvedi kárát annak, hogy a tranzakciós adóval is foglalkozom. Ami pedig a szegénység, a leszagadó rétegek arányát illeti, és a gazdagokkal való összevetést, ezt én megértem, értem, amit elmondott. Az úgynevezett eu szilk adatgyűjtés mutatói tájékoztatnak ennek az alakulásáról. És természetesen mindig tökéletesíthető az adatgyűjtés szükség esetén. Az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság, illetve testület a statisztikák előállítói és felhasználói körét tömöríti, és rendszeresen üléseket tartanak, ahol elemzik a felhasználói igényeket, az új szempontokat. illetve a statisztikák készítésével kapcsolatos igényeket. Mert az új előírások bizonyos terhet rónak a, az adatszolgáltatókra. És ebben a keretben lehet erre is szót keríteni itt lehet megvitatni, hogy a statisztikák ezen területét célszerű-e fejleszteni, vagy indokolt. Tehát nyilván ez egy megvitatható téma. Aztán, ami a foglalkoztatás kérdését illeti, nemrégiben az Eurostat frissítette a mutatórendszerét, aktualizálta munkanélküliség mutató számait, és három új mutatót vezetett be. Ezek között az egyik az alulfoglalkoztatottságra vonatkozó mutató. Tehát minden felhasználó, és így ön is elérheti ezeket az információkat. Mégpedig egy átfogó Eurostat adatbázis lekérdezésével, és minden európai parlamenti képviselőt arra szeretnék bíztatni, bátorítani, hogy minél gyakrabban éljen ezzel a lehetőséggel. Ami pedig a szerepkörömet illeti, illetve az Eurostat irányításáért vállalt felelősségemet, szeretném hangsúlyozni, hogy szükségünk van egy független statisztikai intézményre, amely szakmai függetlenség keretei között végzi a munkáját, színvonalas döntéseket hoz. Hozzám tartozik az Olaf is. Hasonló jogállással, ez is egy független intézmény, független testület, illetve egy belső ellenőrzési részleg is tartozik ugyancsak alem. Szintén független struktúráról van szó, tehát én már tapasztalatokkal rendelkezem a független testületek, szervezetek irányításával kapcsolatban. Nem könnyű feladatról van szó, de úgy gondolom, hogy a tárcán egyéb területein szerzett tapasztalataimat összegezve jó eredményt érek majd el ebben a feladatkörben. Aztán, ami az áramszámlák, villanyszámlák statisztikáit illeti, és adó szempontból. A görög adóigazgatás meggyőződésem szerint továbbra is súlyos problémát jelent, és az a munkacsoport, a task force, amit azért hoztunk létre, hogy technikai segítségnyújtást biztosítson Görögország számára. Úgy gondolom, hogy az adóigazgatási kérdésekkel is foglalkozik és a görög hatóságokon múlik az, hogy megalkossák azt a rendszert, amely a leghatékonyabb adóbeszedésről gondoskodik, és figyelembe véve, hogy mekkora a görög hiány mérete, sok feladat vár rájuk. Nagy mértékben javítani kell az adóbeszedés hatékonyságát. Tehát ez a segítségnyújtás hatékonyabbá teszi, illetve elősegíti a görög rendszer működését, és természetesen, hogyha ehhez még bármi kiegészítő ötletük van, akkor szívesen fogadom ezt. Két további kérdés szerepel, illetve két felszólaló a listán. Ha valaki még jelentkezik, az nagyon jó. Marian, tessék, Árlin, Szedá Kudri, illetve Marian kap szót. Thank you. Köszönöm. Biztos úr, én is szeretnék én a statisztikáról szeretnék beszélni. Az Eurostat az adóelkerülésről és az adó minimalizálásról milyen adatokat gyűjt. Vannak a globális és brit adatok, de európai nem találtam. Ez azt jelenti, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség, hogy felépjünk ez ellen, hiszen ez komoly bevételkiesést jelent az Unió számára. Esetleg két oldalú megállapodásokat kötöttek a tagállamok, emiatt van ilyen nagy titoktartás, ettől nehéz az adatgyűjtés milyen konkrét lépéseket terveznek a nagyobb átláthatóság érdekében, hogy lássuk, tudjuk, hogy milyen méreteket ölt ez a probléma Európában. És kérdezem még azt is, hogy <clears throat> vizsgálja az Eurostat a pénzügyi hatását annak, hogy mi történik akkor, hogy egyes tagállamok kimaradnak az európai pénzügyi tranzakciós adóból, mondjuk a 8 plusz, hogy az eurózóna lesz lehet csak, aki bevezeti statisztikailag, ez milyen <clears throat> kihatással lenne, vagy például, hogyha London nem tartozna a pénzügyi tranzakciós adó alá. Ja, dankjewel, meneer komisáris? Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt kollégák! Ahhoz kapcsolódnék, amit az imént Erlin mondott olyan helyzetben vagyunk most, amikor nyilvánvalónak tűnik, hogy egyes tagállamokban az adó beszedés rosszul működik. Az adatok gyűjtése, illetve az adatok értelmezése nem ö, optimális sok országban. Önnek most van-e új hatásköre, hogy kicsi határozottabban is beavatkozzon benchmarkingok létrehozásával, illetve ajánlások megfogalmazásával ezen országok irányában, sőt, hogy akár többet is tehet, hogy ahogyan Árlin is mondta, hiszen biztosként hatáskörrel rendelkezik az adóügyek területén, tehát ami az adatcserét illeti a tagállamok között, akar-e kezdeményezéseket foganatosítani az adócsalás, adóelkerülés elkerülése érdekében. Köszönöm. Thank you. Now, Marianne. Köszönöm. Marian Skutas kollega, ő lesz a negyedik ebben a csoportban. Köszönöm szépen. Néhányszor olvastam a sajtóban úgynevezett statisztikusokról, akik azt mondják, hogyha ha megkapnak néhány számsort, és értékelik az egyes országok államadóságát, akkor elég jelentős számadatok vannak, amelyek mindig egyel kezdődnek. Hogyha más számjegyel kezdődnek, akkor itt csalás esete merülhet fel. Nekem ez kicsit furcsa okfejtésnek tűnt, de statisztikai szakemberek, egyetemi professzorok jelentették ezt ki különböző újságokban ahol ilyenfajta adóügyi ellenőrzés zajlik. Ön ismeri-e ezt a jelenséget, ismeri-e ezt az okfejtést, ez egy érvényes elmélet? Vagy egyszerűen egy légből kapott dologról van szó, és egyáltalán nem felelnek meg ezek a valóságnak. Kutas úr. Mulțumesc, doamna președinte. Știu că subiectul e, principal... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tudom, hogy itt most ma a statisztikáról kellene beszélnünk, de ha már úgyis itt van a biztos úr, szeretném meghallgatni a véleményét a fiskális harmonizáció témájáról. Úgy vélem, hogy jelenleg vannak projektek, például a német-francia projekt, amelyek korlátozottak hatályokat illetően, így a társasági adó alapharmonizáció eh, lehet kötelező, de lehet eh, választható is mind a tagállamok, mind a cégek számára. Egy tekintetben a kérdésem, milyen lépéseket terveznek a direkt adózás harmonizációja terén, hiszen úgy vélem, hogy az Európai Uniónak erre nagyon nagy szüksége van. Azt hiszem ezzel a kérdések végére értünk. Persze az adózás valahogy jobban érdekel minket, mint a statisztika, ne lepődjön meg ezen, biztos úr. Sajátos módon az adózás még mindig érdekesebb téma, mint a statisztika, de talán az elkövetkezendő években majd tudunk ezen változtatni és fel tudjuk kelteni az érdeklődést az önök szakbizottságában a statisztikai kérdések iránt is. Az először is a Taxud és az Eurostat közötti együttműködés tekintetében annyit mondhatok, hogy együtt adja ki azt a azokat a dokumentumokat, amelyek az adózásról szóló statisztikát tartalmazzák. Ez egy nagy, fontos dokumentum, amelyben olvashatják az elemzéseket arra vonatkozóan, hogy e, mi folyik a tagállamokban az adózás terén de sajnálatos módon az adó elkerüléssel kapcsolatos statisztikák nem állnak rendelkezésre. Ilyen irányú adatgyűjtés nem folyik. Közvetve azért meg lehet becsülni ezt, hiszen a e, tagállamok saját nemzeti statisztikái az úgynevezett árnyékgazdaságról vagy szürke gazdaságról azért adnak valamilyen fajta képet, azért közvetve meg lehet tippelni, meg lehet becsülni, hogy ez mekkora mértéket ölt ez a probléma, de mi ilyen típusú adatokat nem gyűjtünk. De érdekes felvetés ez, amelyet felvetek majd a szakértőknek az Eurostatban, hiszen ahogy többen rámutattak, a jelenlegi helyzet az adóelkerülés tekintetében roppant fontos téma, és hogyha az adó beszedésen tudunk javítani a jelenlegi helyzethez képest, akkor nem kell majd az adószinteket emelni. Ez tehát az egyik legfontosabb téma jelenleg a jövő évi napi rendemen adózásügyi feladataim között első helyen szerepel, és az önök szakbizottságában természetesen szorosan együttműködő fogok tenni bármit is ezen a téren. Ami a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos statisztikákat illeti, hogy mi lesz, ha bevezetik, mi lesz, ha így vezetik be, mi lesz, ha úgy vezetik be nem a teljes unióban, hanem csak a tagállamok kisebb csoportjában például. Nos, ezt az adót még nem vezettük be, így hogy hogyan is gyűjthetnénk statisztikai adatokat olyas valamiről, ami nem létezik. Ez erre vonatkozóan a hatástanulmány bizonyos modelleket lefuttatott, tehát modelleztük a hatástanulmányban ezt a lehetőséget, de konkrét statisztikai adatokat ezt nyilván képviselőasszony is jól érti, hogy módszertanilag nonsens gyűjteni egy olyan dologról, ami nincs, ami nem létezik. Regarding the um, other issues of, um, of uh, tax avoidance and... Az adó elkerülés és az uh, információcsere tekintetében annyit mondhatok, hogy az Eurofisk nevű szervezetet eh, létrehoztuk ÁFA ügyi eh, információcsere érdekében, hiszen pont az ÁFA vagy hozzáadott értékadó területén okoz legnagyobb fejfájás számunkra az adóelkerülés, a trükközés, adótrükközés, és decemberben fogjuk az ÁFA ügyi stratégiánkat, új stratégiánkat benyújtani, ahol az ÁFA csalás elleni fellépés különösen nagy hangsúlyt kap majd, és természetesen vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy hogyan lehet eh, javítani az Eurofisk működését. A közelmúltban jött létre, nyilván még nem százszerzalékosan eh, működik, de az új rendszer előbb-utóbb eh, teljes sebességgel működik majd Fontos ezen a területen a kapcsolatok szorosabb átétele, hiszen az Eurofisk pontosan azt célozza, hogy az adat, az információcsere gyorsuljon, könnyebbé váljon a tagállamok között, és adó ügy, ügyekben, az adócsalás elleni fellépés terén, például az áfacsalás elleni fellépés terén az információcsere, főként annak gyorsasága és könnyűsége eh, a legfontosabb, és ezért bízunk benne, hogy az Eurofisk jelentősen javítja majd a helyzetet e téren. Ha jól értettem a következő kérdést, akkor a statisztikában bevált gyakorlat, bevett gyakorlat, hogy a statisztikai módszereket az új fejleményekhez igazítják, annak érdekében, hogy összehasonlíthatóak eh, maradjanak az adatok. például tavasszal és ősszel eh, hozunk nyilvánosságra adatokat, általában ősszel pontosabb adatokkal tudunk szolgálni, érthető módon. És persze ennek a tavasz és őszi eh, adatok közötti különbségnek az adatok minőségbeli különbsége az oka. Megpróbáljuk elérni, hogy minél kisebb legyen a különbség a tavasz és az őszi adatok között, de ez elkerülhetetlen a statisztikai adatok miensége miatt. Végezetül a fiskális harmonizáció vagy adóharmonizáció ügyében a konszolidált társasági adóalap tekintetében. Nos, annyit mondhatok, hogy nagyobb a harmonizáció ra van szüksége a normák, a szabályok tekintetében. A, az áfa jövőjéről a következő hónapban kiadandó <clears throat> közleményünkben, majd bővenben beszélünk erről, hiszen hogyha az áfa rendszert standardizáljuk, akkor ezzel csökkentjük az administratív tehet az európai cégek számára is, és ráadásul az csalás elleni fellépés hatékonysága is jelentősen javulhat majd. az indirekt adókkal kapcsolatban a konszolidált társasági adó alap az a belső piacon nagyon fontos lehet, hogyha meg tudunk erről állapodni, és ezen a területen komoly fejleményeket tapasztalok. A tagállamok most arról tárgyalnak, egyeztetnek, hogy az adóalap maga hogyan nézzen ki, hiszen ez előfeltétele annak, hogy a konszolidáció mikéntjéről is döntsünk, ami ugye nyilván politikailag érzékenyebb kérdés. Miért javasoltuk azt, hogy ez legyen opcionális, hogy az választható, nem kötelező? Azért, mert a tagállamok között óriási különbségek tapasztalhatók ez ügyben, és ez a rendszer lenne a 28. E, rendszer, ez már máshogy is működik, figyelembe véve azt, hogy vannak kis, közepes, nagy méretű cégek. Vannak olyan cégek, amelyek e, kis területen működnek, és nincs szükségük arra, hogy eh, egyforma rendszert alkalmazzanak egész Európában, hiszen ők mondjuk csak egy régióban aktívak. Ugyanakkor Németország és Franciaország közötti együttműködést már említették, amely előremutató lehet. Én nem látodom hogy a eh, okát annak, hogy megakadályozzuk, hogy egyes tagállamok tovább menjenek. A konszolidált társasági adóalapra vonatkozó javaslat alapján, erre építve. Miért ne dönthetnének egyes tagállamok úgy, hogy e, ez nagyon szép, de ők még jobban harmonizálni kívánják az adórendszerüket, mondjuk azért, mert Franciaország és Németország mindketten eurózóna tagok, e, a legnagyobb tagja az Európa a eurózónának, én ezzel én nem hiszem, hogy ezzel bármiféle baj lenne. A konszolidáltársági adóalap pedig jó alapot képezhet egy ilyen eljáráshoz. Köszönöm szépen a kérdéseknek a végére értünk. Természetesen tájékoztathatom önöket arról, hogy a 2012-es ISZA jelentés hamarosan megjelenik a titkárságra elkerült a dokumentumom, és a rejtés dolgok történnek vele nyilvánosságra hozatal előtt, de hamarosan meg fog jelenni. Nyilván a mentességeknek a minimálisra csökkentése a cél, és ahogyan talán tudják is már, a statisztikusoknak a szakmai függetlenségét hangsúlyoztuk, és ezt be is építettük a hatos csomagba. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságban mindenki határozottan kiáll emellett. Ahogy a további indokolása, illetve a megerősítése törik, történik majd ennek. Tehát várjuk a további közös munkát, a statisztikák ügyében, és a, ebben a rossz hír, hogy valószínűleg ennek én is a része leszek, szükségük lesz rám, és köszönöm szépen, hogy eljött, illetve köszönjük még az adó kérdésekre adott választ is. Nos, én 7 évig voltam a statisztikai hivatal vezetője, tehát tiszt, tisztában vagyok azzal tökéletesen, hogy mennyire fontos a statisztikai hivatal függetlensége. Tehát ennek jegyében én ígérhetem, hogy garantálni fogom nem csak az Eurostat függetlenségét, hanem még a nemzeti statisztikai hivatalokét is és színvonalas, hivatalos statisztikákat fogunk biztosítani uniós szinten. Elnök, köszönöm szépen, berekeztem az ülést.